So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Kedves kollégák, ezzel a Gazdaságos Monetáris Szakbizottság ülését megnyitnám. Van-e valaki, akinek van valamilyen mondani valója? Nincs a napi rendel kapcsolatban. Ha nincs, akkor elfogadtuk a napi rendet. És lenne néhány bejelentésem is, ezeket most fel fogom olvasni, angol nyelven teszem meg és természetesen ezt majd csatoljuk a napi rendhez is. Directive, which is led by the az európai szakbizottság által vezetett közös kompetenciával, tehát az ECON szakbizottságot érintő hatáskör érintő kérdés 44. cikk értelmében Októberben lezajlott az első trialógus a luxemburgi elnökség alatt. Jurová biztos jelenlétében az Ekon szakbizottságot Ale Ludvigson jelentéstevő képviselte, és a cél az volt, hogy minden intézmény bemutassa álláspontját a javaslat fő aspektusaival kapcsolatban, és hogy beazonosítsuk, hogy milyen pontokkal kapcsolatban kell további technikai munkát végezni a következő trialógus előtt a részvényesek beazonosítása, az átláthatóság, a ö, vagyonkezelők azonosítása, ö, olyan témák, a kapcsolatban a 44. cikkre vonatkozóan közös a hatáskörünk, emellett még a javadalmazás és az ország specifikus jelentések is, és az ítéletek átláthatósága tartoznak ide. Technikai munkák zajlanak a jövőben, és a következő trialógus időpontját még nem határoztuk meg. Ami a benchmark rendelte kapcsolatos trialógust illeti, a hatodik trialógusra október 28-án került sor idén a benchmarkot érintő rendelet témájában. Megbeszélték a benchmarkok, a kritikus és a nem kritikus benchmarkok kérdését, és az ágazati benchmarkok rendszerét, a szabályozott adatokat, a zárultősdei benchmarkokat, illetve az illetékesek hatóságok kérdését. Az Európai Parlament elmondta, hogy az esetleges kompromisszumban milyen főbb vonalaknak kell szerepelnie, és megkértük a tanácsot, hogy segítsen bennünket. A következő trialógus időpontja november 24-e idén és aztán még be kell jelentenem egy sor ö, döntést, amelyet október 29-én a koordinátorok ülésén hoztak meg. Az a megegyezés született, hogy a következő fájlokat a november 30. december 1. ülésen a Szolvencia 2 alatt megtárgyalhatunk, és akkor azt hiszem, hogy itt most fel kell olvasnom az összes csúnya számot, bár mindenki tudja, hogy itt miről is van szó. Tehát úgy döntenek, hogy a következő javaslatokkal kapcsolatban elhalasztják a döntést, az értékpapírosítás, valamint a standard, standardizált értékpapírosítás, a befektetési fórumok témájában. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy nem fognak véleményt megalkotni a válság relokációs mechanizmusról. Az SZND nem értett egyet ezzel a döntéssel, a jegyzőkönyvbe vették, és ezt tudomásul is vettük. Emellett a, úgy döntöttek, hogy egy szóbeli kérdést fogalmaznak meg a következő szakbizottsági ülésen november 17-én a további részleteket a titkárság fogja bejelenteni az elkövetkező egy napban, 24 órában. A Költségvetési Szakbizottság és saját kezdeményezésű véleményt kér a költségvetési kapacitásról az euróövezetben az ECON. Szakértők úgy döntöttek, hogy az 55. cikkben szereplő eljárás megfelelő megoldás lehet. és voltak mi a helyzet a többi szakbizottsággal, mely rész, részvételét kért ebben. Hát jó, mindegy, én ott voltam a szakbizottsági elnökök ülésén. Elhangzott, hogy levelet fognak intézni a koordinátorok a következő ügyekben. Hát na, nagyon sok számot tudnék itt mondani,

Ennyit a számokról, az ezzel kapcsolatos részleteket majd a jegyzőkönyvben találják. Legalább egy koordinátornak elemetése kell, hogy legyen, és akkor úgy, és akkor nem lesz follow-up az indítványra a határozattal kapcsolatban. Ezek voltak a bejelentéseim, remélhetőleg sikerült az összes számot követni. majd meglátjuk holnap reggel, és akkor ezzel rá is térhetünk a hármas napi rendői pontunkra, az európai közösségek és Liechtenstein hercegségek között a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003 per 48 EK tanács irányelve meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodás. És akkor most folytatom anyanyelvemen, ha megengedik. Az előadónak adjuk meg először a lehetőséget arra, hogy ismertesse az anyagát, utána pedig a kedves kollégákat fogom felkérni, hogy eh, nyilvánítsanak véleményt. A rendkedvéért még elmondom azt is, hogy a koordinátorok úgy döntöttek, hogy ezeket az adóügyi kérdéseket egy rotációs rendszerben osszák szét. A Liechtenstein ügyet az ECR kapta, de ott van még Andorra, Monaco, San Marino, és eh, vannak még mások is, eh, Úgyhogy minden frakció kiválaszthatja majd magának a saját országot, és mint mondtam, a rotációs elv alapján az ECR kapta a Liechtenstein-t. Az előadót kérem meg, hogy nyilatkozom Zapati kolléga, tessék. Dear colleagues, firstly, our colleague... Kedves kollégák, először is Szanda Lunes kollégánk elnézést kér, nem tudott eljönni, mert más fontos dolga is van. Úgy gondolja, hogy a megállapodás nagyon fontos előrelépés az adócsalás, adóelkerülés elleni harcban, és a 2004-es megállapodást javítja, hogy Liechtenstein is megfeleljen az EU irányelvben foglaltaknak, ami a megtakarításokra vonatkozó adókat illeti. Ezért az előadó üdvözli ezt a, az aktualizálást, e, és időben javasolja ennek véghezvitelét, hogy 2016-ban hatályba is léphessen. Köszönöm szépen. You have even more time if you need. Elnök, van még ideje, hogyha esetleg szüksége lenne rá. Nem, köszönöm, ennyi volt a szöveg. Ez a big issue. Liechtenstein kapcsolatos adőgyi kérdések igen fontos témák. El tudok önöknek mesélni egy-két sztorit. Most a néppárt uh, árnyék előadója jön. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Szíves köszönetet mondok az előadónak, még akkor is, ha ma nincs itt. Köszönöm Sander Lonsnak ezt a mm, jó tervezetet. El kell mondanom, hogy hát először itt volt Svájc, most itt van Liechtenstein mm, az adóharcban, az adó visszaélésekkel kapcsolatos harcban Született egy újabb átláthatósági megállapodás eh, Liechtensteinnel. Véleményem szerint eh, üdvözölnünk kell, erőteljesen üdvözölnünk kell ezt a megállapodást, mert az adócsalás elleni harcban ez egy fontos további lépés. Az adócsalások területén Európában fontos ez. A eh, számlainformációkkal kapcsolatos adatcsere az adóhatóságok számára megkönnyíti a helyzetet, könnyebben rábukkanhatnak az adócsalokra, és emellett elrettentő lépéseket is tehetnek, hogy külföldön ne igyekezzenek vagyont elrejteni az adóalanyok. Erre a megállapodásra szükség volt azért, hogy Liechtenstein tudja, hogy hogyan használjuk, hogyan alkalmaz betartsuk a szabályokat. Globális változások következtek be 2004 óta, a szabályzat is bővült, a standardek is. Itt mindenek előtt a segítségnyújtásról szóló irányelv módosítására gondolok, valamint az automatikus információcseréről szóló 2014-es OECD szabványra. Az adózás megkerülésével kapcsolatban folytatott harcban véleményem szerint Andreas Schwab, Sander Lunszal egy véleményen van. Úgy gondolják, hogy az Európai Parlamentnek mindenképpen jóvá kell hagyni ezt a megállapodást. Elnök úr, én az előttem felszólaló felszólalási idejének duplája alatt nyilatkoztam, de azért most megadom a lehetőséget a többieknek, hogy még nálam is többet beszéljenek. Köszönöm szépen, kedves kolléga! Hát remélhetőleg azért nem fognak ennyire arányosan hosszabb ideig beszélni a többiek. Jó, akkor SND. SND frakció. Kofortúr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy szót kaphattam. Csodálatos Liechtensteinről beszélünk, a fehérbor híres országa, hát lehet. SND nevében remélhetek most már előrelépünk az adó visszaélések, adócsalások elleni harc terén. Nagyon gyorsan kell a megállapodást végrehajtani, és ezért is vagyunk hívei az egyszerűsített eljárásnak a Svájccal való megállapodásnak én voltam az előadója, és örülök, hogy most tovább lépünk, Liechtenstein is részese lesz ennek. Persze lényeg a megállapodás tartalma. Gyümölcsöző kapcsolatra lesz szükség az adócsalás elleni harcban. Nagyon sok mindent kell még megtenni, és reménykedek abban, hogy a bizottság figyelembe fogja venni a parlament álláspontját ezekben a kérdésekben. Átfogó megállapodásra van szükségünk, erőteljesebb, automatikus információcserére, gyorsabb információcserére, és jóval nagyobb átláthatóságra. Remélhetőleg a bizottság megérti azt, hogy a parlamentet tájékoztatnia kell az új fejleményekről, mind a folyó kapcsán, mind pedig a jövőbeni hasonló jellegű ügyek kapcsán is. Európának a tisztességtelen adóügyi gyakorlatok tekintetén előre kell lépnie. Rövid voltam, elnök úr. Hát jó, nagy öröm számomra, hogy nem mindenki használja fel teljesen a felszólalási időt. Szilvi, ne, én, én nem tudom kiegészíteni semmivel az elhangzottakat, de szeretne Liechtensteinben adót fizetni. Hát én szeretnék oda ellátogatni, de én csak Franciaországban szeretnék adót fizetni. Rendben van. For the Quick Group, Miguel Viegas. Gue, Miguel uh, Viegas következik, parancsoljon. Eh, portanto, eh, nós entendemos como positivo este. Köszönöm a szót. Ez pozitív lépés, még egy lépés előre. Alapvetően megerősíti azt, amit mi gondoltunk azon botrányokról, amelyek eh, napvilágot láttak. Minden a közvélemény középpontjába került, és hogy a parlament folyamatosan odafigyel ezekre a kérdésekre, most már kezd eredményet is felmutatni. Az állampolgárok egyszerűen nem értik, hogy hogyan lehet így kerülni adót, miközben a kormányok ö, szigorítási intézkedéseket hoznak. Úgyhogy már csak ezért is nagyon fontos és jelentős lépés ez előre. Természetesen mindezt monitorozni kell, és a továbbiakban is értékelni. Ha jól értettem, az információcsere 2017-ben indul be. De miért? Miért kellett már megint egy évvel hátrébb tolni ezt a határidőt? Jó, hát biztos vannak adminisztratív kérdések, amelyeket tisztázni kell, de minden esetre megjegyezzük ezt az elhalasztást, ami nem feltétlenül jó dolog. A gond nem az, hogy nincs elég jogszabály. Az információcseréről már évek óta beszélünk. Voltak már botrányok korábban is, ez se újdonság. De a LuxX nem volt ilyen hatása. Aztán ott volt a németek adóelkerülése, az Európai Parlament, a tanács, a bizottság húzta, vonta a történetet, mint a rétes tésztát. De a jogszabályalkotás önmagában nem elegendő, ugyanis nem tud eredményeket felmutatni. Vannak eszközeink, de nem használták őket. Aztán klasszikus példája is ennek a ö, történetnek. Ezt a megállapodást el kell fogadni. Ami viszont nagyon fontos, hogy monitorozzuk azt is, hogy milyen hatása van ennek. Az állampolgároknak meg kell tudniuk értenük azt, hogy a törvényeket igenis alkalmazzák. Úgyhogy mindenképpen nagy lépés ez előre, fogadjuk el ezt a megállapodást, de mindenek felett monitorozni kell, értékelni kell, és elszámoltathatóságot kell érvényesítetni. A kérdés az, hogy valami kézzelfogható eredményt fel tudunk-e mutatni, amit az állampolgárok is láthatnak, és tényleg leállítják-e a csalásokat, az adó elkerülést. Ez a legfontosabb dolog, amit mondani akartam. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem látok senki mást szót kérni. Az eljárásra utalnék még. Ma november 9-e volt. Annak érdekében, hogy 2016. január 1-én egyáltalán hatályba tudjon lépni a megállapodást, nagyon gyorsan kell eljárnunk. A tanács arra kért bennünket, hogy az itteni december 1-i plenárison, vagy december 2-án fogadjuk el a saját véleményünket azért, hogy aztán a tanács is dönthessen. Végül is mi nem módosítunk, nem módosítunk, kérhetnénk egy tanácsi módosítást, de nem kérünk. Ez egy gyors eljárás, és közös az értek. Az érdek az, hogy a megállapodás 2016. január 1-én hatályba lépjen. Most pedig már novembert írunk. Rendben van, ennyit ehhez a rendi ponthoz. Az előadó szót kér még, nem? Bizottság? Nem láttam, hogy jelentkeztek volna. Akkor négy perc szünetet rendelek el, amíg Veszáger biztos az, hogy megérkezik. Köszönöm. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, dear colleagues. Kedves kollégák! Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy a versenyügyi biztost Margarete Vestaget üdvözölhetem itt. A harmadik véleménycserére jött ide hozzánk, struktúrált párbeszédet folytatunk az Európai Parlament az Európai Bizottsággal in a, since your last Mióta ön hivatalosan eljött hozzánk júliusban, a bizottság egy fontos lépést tett az agresszív adótervezéssel kapcsolatban, mert a multinacionálisok ö, végeznek. Volt egy bírósági ítélet Fiat és a Starbucks ügyben, és várjuk, hogy tájékoztasson az egyéb folyó ügyekről, és remélem, hogy Moszkovicsi kollégájától is információt hozott önök számunkra különböző ítéletekkel kapcsolatban. A múlt héten tájékoztatta a tagjainkat arról, hogy nyilvános konzultációt indítanak arról, hogy a hatóságok hogyan végezhetnek még hatékonyabb munkát. Felvettük a kapcsolatot a luxemburgi adóhatóságokkal, Luxemburg tölti be a soros elnöki tisztséget, és mély benyomást gyakorolt lánk az, hogy egy ilyen kis ország hogyan működik ezen a területen. Az Ekon szakbizottságon kívül az Európai Parlament még dolgozik a 2014-es tervezésen, és a módosításokat csütörtökön fogjuk megbeszélni. A versenyképességi kérdések kiemelt helyen szerepelnek a napi rendünkön az év végéig, és üdvözlöm, hogy rendszeresen párbeszédet szeretne velünk folytatni, meghallgatjuk a rövid bevezetőjét, 10-15 perc áll a rendelkezésére, utána pedig a klasszikus szabályok 5 percet kapnak önök arra, hogy rövid kérdéseket tegyenek fel, erre remélhetőleg rövidek lesznek a válaszok is, és akkor megint kérdezhetnek majd, az is lehet, hogy hosszú kérdés, de akkor a hosszú válasz lesz, és kész lejárt az öt perc, önökön múlik minden, ezért megadom most a szót önnek, biztos asszony. Well, first of all, thank you. Köszönöm szépen. Először is köszönöm szépen, hogy meghívtak. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és már régóta vártam azt, hogy folytassuk a vitát, hiszen közben arra jöttem rá, hogy ez egy valós eszmecsere, és nekem is nagy lendületet ad. Köszönöm szépen. Szinte napra, pontosan egy évvel ezelőtt léptünk hivatalba, és azt hiszem, hogy ez kellő idő ahhoz, hogy az együttműködést egy új fejezettel egészítsem ki itt a szakbizottsággal. Először is szeretnék köszönetet mondani Werner Langen úrnak a versenypolitikával kapcsolatos jelentéstervezeté miatt, Hogyha elolvassák a jelentést, akkor egyértelmű, hogy nagyon sok minden van, amire közösen építhetünk. Az állampolgár szempontjából nagyon is ígéretes azt látni, hogy együttműködünk a verseny szabályok megerősítése érdekében. Az egységes piac természetesen a korona köve az EU-nak, egy, egy nagyon fontos vívmány, nagyon fontos, hogy ez nyitott maradjon, és egyenlő játékteret biztosítsunk mindenkinek, ez közös feladatunk, közös munkánk. Azt hiszem, hogy abban is egyetérthetünk, hogy a megvalósítás területén, illetve az ellenőrzés területén nagyon nagy a feladat. Az Európai Unióban minden vállalatnak lehetősége kell, hogy legyen az üzleti tevékenység folytatására, az eladásra, az értékesítésre, és nem szabad, hogy domináns helyzetben levő cégek elnyomják a kicsiket. Ez nagyon fontos, nagyon fontos az, hogy az európai állampolgárok az igazságosságot, az egyenlő bánásmódot lássák, azt, hogy egyenlő esélyekkel indulunk a piacon. Ezt az állampolgárokért, a fogyasztókért tesszük. Hogyha működik a verseny, akkor a cégek, a vállalatok növekednek, hiszen és ennek hátterében a termékek, a szolgáltatások állnak. Nagyon sok jó oka van annak, hogy az ember üzleti tevékenységet folytasson Európában. Ebben egyetértünk, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó kiinduló pont, egy nagyon jó alap, arra, hogy az én kezdeményezésemet megvitassuk, amely tovább kívánja erősíteni a versenyképességet Európában. Beszéltünk arról, hogy a konzultáció során a nemzeti hatóságokat még nagyobb szereppel kívánjuk felruházni a versenyszabályok érvényesítése terén, ahogyan Werner úr is elmondta. A múlt héten egy levelet küldtem önöknek, hogy tisztában lássák, mire is gondolunk, mi is a célunk. Ezért most csak egy-két szóval szeretném ezt kiegészíteni. Több mint egy évtizede a nemzeti hatóságok, legfontosabb partnereink a, versenykép, a versenyszabályok megvalósítása, érvényesítése terén nélkülük nem boldogulhatunk. Természetesen a portfólió a bizottsághoz tartozik, nagy részben, azonban a nemzeti hatóságok nélkül nem végezhetjük a munkánkat. Szoros az együttműködés az úgynevezett Európai Versenyhálózat keretében. 2004 óta több mint ezer antitrust döntést hoztunk közösen, ezekből több mint 85% a nemzeti szinten valósult meg a nemzeti hatóságok révén. Ez pedig azt hiszem nagyon jól mutatja, hogy a nemzeti hatóságok, illetve az európai hatóságok hogyan tudnak együttműködni az állampolgárok érdekeit szolgálva. Önök itt az Európai Parlamentben mindig arra ösztönöztek bennünket, hogy a, tovább bővítsük az európai verseny hálózatot, és ennek megvan a nyilvánvaló oka, hogyha azt akarjuk, hogy a verseny valóban változást hozzon az emberek életében, akkor meg kell győződnünk arról, hogy a nemzeti hatóságok teljes mértékben kiaknázhatják szerepüket. Ez nem csak az eljárásokról szól, nem csak a szabályokról, az igazságosságról, az egyenlőségről. És ez nem szabad, hogy attól függjön, milyen országban, melyik országban él az ember, minden állampolgárnak joga kell, hogy ez legyen. Sajnos azonban néha nagy különbséget jelent az, hogy az ember melyik országban él. Megvannak a bizonyítékok arra, hogy nagyon eltérő büntetés szintekkel kell szembenézniük a bizonyos cégeknek. Ugyan, ugyanazért a nem legális tevékenységért néha 25-szörösét kell fizetniük, mint más országokban, attól függően, hogy melyik hatóság jár el. Vannak olyan példák is, ahol a cégek, amelyek nem követik a szabályokat, megváltoztatják a jogi identitásukat, és így elkerülik a büntetést. Nem minden nemzeti hatóságnak van meg a forrása arra, hogy teljes mértékben elvégezze a feladatát. A nemzeti hatóságok arról szolgálnak be, hogy akkor lehetnének hatékonyabbak, hogyha meglennének a megfelelő eszközeik és megfelelő hatásköreik. Ezek a kérdések pedig rendkívül fontosak nem iránymutatásról vagy közleményről beszélünk pusztán, ezek nem oldják meg a feladatot. Ezért múlt héten kezdeményezést tettem annak érdekében, hogy egy jogalkotási javaslatot állítsunk össze a helyzet javítására. Az elmúlt év során a szolgálataim konkrét lépéseket körvonalaztak, hogy hogyan lehetne együttműködni a versenyhatóságokkal és a tagállami minisztériumokkal. Nagyon fontos volt a visszajelzés részükről, azokra a területekre összpontosítunk, ahol problémák jelentkeznek, és ahol az összefogott fellépés eredményeket hoznak. November 4-én egy nyilvános konzultációt indítottunk. Ennek az a célja, hogy a különböző érdekelt felek véleményét meghallgassuk, és megnézzük, hogy milyen konkrét fellépésre van szükség szerintük. Három fókuszterület van. Az első, garantálni kell, hogy a nemzeti versenyhatóságoknak megvannak a forrásaik, és arra, hogy megfelelően elvégezzék a munkát. Másodszorban megfelelő eszközökre van szükségük, hogy felfedjék a versenyszabályok megsértését. Harmadsorban Meg kell győződni arról, hogy a kedvezményes programok, vagy az elnéző programok keretében a cégek valóban tiszták, tisztává válhassanak. Nem akarjuk a nemzeti tagállamok kultúráját megváltoztatni, illetve nem kívánunk beleszólni abban, hogy hogyan végzik a munkájukat, azonban azt akarjuk, hogy mindenkinek rendelkezésére álljanak a minimális eszközök, amelyek a versenyszabályok megvalósításához, érvényesítéséhez szükségesek. Ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy ne a tagállam, attól függjön a büntetés, hogy melyik tagállamban él az ember. Fontos tehát tájékoztatni önöket erről a munkáról. Természetesen azt is nagyon fontosnak tartom, hogy az önök munkájáról beszéljünk, hiszen önök az állampolgárok megválasztott képviselői. Azt gondolom tehát, hogy ez egy olyan nyilvánvaló fórum, ahol közös munkára van szükség. A kezdeményezés kapcsán társogalkotóként teljes mértékben bekívánom vonni a parlamentet. Két héttel ezelőtt a bizottság megmutatta, hogy a versenyszabályok érvényesítése mit tehet, milyen eredményt érhet el akkor, amikor az független és erőteljes. Köszönöm a plenárison elhangzott szavakért. Valóban nagyon fontosnak tartom, hogy eljussunk az állampolgárokhoz, és értsék, amit mondani kívánunk. Természetesen itt a két első esetre utalok. Egyrészt a multinacionális cégekre, a Fiatra, illetve a Starbucksra. A, megállapítottuk, hogy illegálisan kaptak ányag, állami támogatást, és azt hiszem, hogy ennek kimondása rendkívül fontos, mind az államok, mind a cégek, mind pedig a vállalkozások szempontjából. Az adórendszert nem lehet arra felhasználni, hogy illegális támogatást nyújtson az állam. Ezen kívül szeretném akár kezdete, eleje csak, nem pedig a vége, továbbra is, hogyha kétségek merülnek föl bizonyos adóhatározatok kapcsán, ha úgy gondoljuk, hogy esetleg nem megfelelően követték a szabályokat, akkor ezeket megvizsgáljuk. És amint terítékre kerülnek ezek a határozatok, megpróbálunk minél gyorsabban döntést hozni, de természetesen a munka minősége a mérvadó. Értékeljük az adó határozatokat a különböző tagállamokban. Célunk az, hogy a helyzetet megfelelően átlássuk, értékeljük, és megnézzük, hogy az adó engedmények hol minősülnek állami támogatásként. Nagyon fontos, hogy egyenlő játékteret biztosítsunk egy nyitott belső piacon, és minden állampolgárnak ez kell, hogy legyen a mindennapi tapasztalata az Európai Unióban, hiszen véleményem szerint ez az egyetlen mód arra, hogy az állampolgárok valóban valóban élvezhetik az egységes piac gyümölcsét, mire is gondolok, a munkahelyekre, az új üzleti vállalkozásokra, az innovációk piacra küldésére. Ezek rendkívül fontosak. Várom a mai vitát. Gondolom, hogy jó pár olyan kérdést is kapok majd, amely más területekről szól, nem csak arról, amit itt a prezentációmban elmondtam. Amennyiben nem tudok rájuk válaszolni, akkor majd a szolgáltaimnak a segítségét kérem. Köszönöm szépen, mondja az elnök és ahogyan elmondtam, nagyon is értékeljük az ön által végzett munkát. Teljes mértékben igaza van, az egységes piac nem csak, hogy ez, erre vonatkozó szabályokat kell, hogy érvényesítsen, hanem megfelelő versenyszabályokat is. Eddig csak az állami támogatásokról beszéltünk, most azonban ez az adóterületre is átlépett, és nagyon örülök annak, hogy megnyitotta ezt a fejezetet, és ezzel is foglalkozni fognak. Most pedig megadom a szót a különböző frakcióknak a Döhont rendszer alapján. Először is a néppárt nevében Volkent Bác kapja meg a szót. Köszönöm szépen! Örülök, Festegel asszony, hogy itt van a szakbizottságunkban. A kérdésem, mert az adó ügyre szeretnék rákérdezni, az adóügyi kérdésekre, hiszen itt a szakbizottságban nagyon fontosnak tartjuk ezt. Megvan a külön adóügyi bizottságunk is, ezt is felállítottuk. Két rövid kérdéssel fordulok tehát önhöz. Először is, hmm, hogyan vélekedik arról, hogy egy ház rendszert kellene létrehozni, ahol az adóhatározatokat Európai Uniós szinten lehetne ellenőrizni, megnézni, hogy károsan érint, érintenek-e ezek más tagállamokat, vagy sem. Végig gondolták el, hogy ennek mi lehet a gyakorlati hatása, milyen mellékhatásai lehetnek, hogyan működne egy ilyen rendszer. Ez az első kérdésem. A második pedig már utalt erre, nem is olyan régen két döntést tettek közé adóhatározatok kapcsán, tehát ez azt jelenti, hogy most már megvan az első kézből származó tapasztalatuk ön szerint az iránymutatás elfogadása mikorra várható, mikor lehet a jó gyakorlatot lefektetni, a jobb biztonságot nyújtva mind a tagállamok, mind pedig az üzleti vállalkozások számára? Ez a második kérdésem. Köszönöm. Ami az első kérdést illeti, az elszámolóházzal kapcsolatban nem tudom erre a választ. Azt hiszem, hogy ennek megvan az előnye, megvan a hátránya. Az egyik hátrány az lehet, hogy lehet, hogy ez föltart majd dolgokat, lehet, hogy a tagállamok úgy érzik majd, hogy nem ők felelősek az erre amelyeket ők hoznak. Tehát egy olyan helyzetet ö, szeretnék, ahol ezek nem ahol az adóhatározatok egyszerűen jogbiztonságot hoznak, nem pedig kivételes helyzeteket teremtenek. Fontosnak tartom tehát, hogy az OECD keretében lépjünk, gondolok itt az, az um, alaperúzióra például, illetve az automatikus információcsere kapcsán az adóhatározatok kapcsán nagyon fontosnak tartom, hogy ezt is előre mozdítsuk, így a nagyobb átláthatóság felé haladhatunk, illetve a közös adó alap felé. Ami az elszámolóházat illeti, ez nagyon érdekes és nagyon fontos lett a második kérdés fényében. Véleményem szerint nagyon hosszú időt venne igénybe a hagyományos iránymutatás kialakítása, erre inkább, inkább azért arra összpontosítanék, hogy milyen gyorsan tudunk valamilyen iránymutatást adni a tagállamoknak, ez egy kicsit könnyedebb formában történne, azonban így az eljárásainkat átláthatóvá tehetnénk, és az állami támogatással kapcsolatos iránymutatásoknak ez megfelelne. Ezt próbáljuk tehát előre mozdítani, és nagyon remélem, hogy a jelenlegi döntések, illetve a jövőbeli döntések ezen kívül a jelenlegi adó, adóhatározatok elemzése kapcsán ezt tovább vihetjük, és egybelátható időkereten belül valóban iránymutatást adhatunk. Jöttünk. Elnök. Köszönöm szépen. Még van egy kis ideje. Nem, azt hiszem, hogy elégedett a válaszsal. Törszimon következik az SND nevében németül fog beszélni. Ja, Biztos asszony. Nagy elismeréssel követtem az önök múlt heti döntéseit. Nem csak illegitim, hanem illegális magatartásról is beszélünk. A kollégáink azt mondták, hogy nem illegális, de illegális, ez világos. A kérdés az, hogy ezek az egyedi ítéletek, amelyeket meghoztak, és azok az anyagok, információk, amelyeket megkaptak, azok alapján a kollégáik képesek-e eljárni minden egyes ügyben, tehát van-e kapacitás erre. A másik kérdés pedig az automatikus információcserére vonatkozik. A tanács elérte azt, hogy a bizottságot ellássák olyan információkkal, melyek statisztikaiak, a szerződés őreként önök megkapnak-e minden információt, amely megengedi azt az önök számára, hogy a szerződés őre szerepét ellássák, és hogy az adóügyi ítéletek esetében megnézzék, hogy ezek összhangban vannak-e az elsődleges szabályokkal. Mire volna még szükségük ahhoz, hogy a szerződés őre szerepének eleget tegyenek? A harmadik kérdésem, a bizottság a magatartási kódex csoportban játszott szerepére vonatkozik. Az múlt héten, illetve ezen a héten a német sajtóban napvilágot láttak bizonyos információk, amelyeket mi korábban nem kaptuk meg. Azért, mert a tagállamok a magatartási kódex csoportban ezt nem tudták számunkra biztosítani titkosság miatt. Németországban évek óta elhangzik az, hogy az ítéletekben a tagállamok szemére vetik azt, hogy hanyagok, de a magatartási kódex csoport egy külön szerv, és kérdezném, hogy a magatartási kódex eljárásai miatt vannak-e olyan kötelezettségei a bizottságnak, melyeknek nem tud eleget tenni, ha a bizottság tájékoztatást kap a magatartási kódex csoporttól, akkor nem kellene nekünk is információkat megküldeniük? Úgy, hogy közben nem hivatkoznak a titoktartásra? On the first question, uh... Az első kérdés illetve, hogy eleget tettünk-e. Először is nem én vagyok az Európai Adóhatóság, mert hát megvannak a tagállamoknál a megfelelő hatóságok erre a célra. A célunk természetesen az, hogy előre tekintsünk, és olyan határozatot hozunk adóügyben, ami megfelel az, állam, az egyes tagállami szabályoknak. Szerintem ez elérhető az adott esetek alapján, mert most két ügyben döntöttünk, amit említettem, és itt egyértelműen fogalmazunk. Itt módszert ajánlunk, hogy hogyan lehet újra kalkulálni a két érintett cég vonatkozásában az adóterhet. Alapvetően az OECD keretén belül azzal is foglalkoznak, hogy amikor a belső árképzés történik, akkor megfelelések legyenek az árakkal, a piaci árakkal, hogy aztán a profitot ne lehessen tovább helyezni olyan területekre, ahol szinte semmi adót ne kelljen fizetni, vagy nagyon keveset. Ha ezt megfelelően alkalmazzuk, akkor a konkrét esetek megfelelő útmutatást adnak, Úgyhogy sohasem kell átfedésekhez nyúlnunk, és ugyanazt elvégezni, amit az egyes nemzeti adóhatóságok tesznek. A második kérdés a statisztikára utal. Moszkovicsi kollégám sokkal szélesebb körül területtel foglalkozik, ami az adókat illeti. Én nem foglalkozom ennyire széles körű területtel, de azt tudom, hogy megfelelő eszközök állnak rendelkezésünkre, hogy megkapjuk a szükséges információkat. Önök is tudják, beszéltünk arról, hogy a tagállamoktól milyen információkra van szükségünk, tudják, hogy hol kell keményebb és keményebb eszközökhöz nyúlni a megfelelő információk beszerzése érdekében. Két dolog fontos, rendelkezésre állnak ezek a kemény eszközök, használnunk kell őket. Aztán, ami a ö, viselkedési kodexel foglalkozó csoportot illeti. Nagyon hasznos a tevékenységük, és szükség van arra, hogy visszatekintsünk, hogy miről is volt szó, amikor a jövőbe tekintünk. Ugyanis ez a csoport készítette elő a talajt a vállalati adózás terén, a társasági adó megváltoztatása szempontjából. Köszönöm, mondja az elnök, még egy-két másodpercet adok, de tiszteletbe kell tartanunk a többieket. Tisztelbádi úr, parancsoljon. A kollega nevében, a kollega nő nevében szólok fel, mert sajnos kislányát kórházba kellett vinni. First of all, congratulate, congratulate you on the recent... Először is. Gratulálni szeretnék önöknek Luxemburg és Hollandia vonatkozásában a Starbucks és a másik cég vonatkozásában. Ami a versenyszabályokat illeti, ez lesz az egyik legfontosabb eszköz, hogy felvegyük a harcot a vállalatok adókerülése vonatkozásában. Két kérdésem lenne. Elmondaná kérem, hogy hogyan és milyen mértékben gondolja azt, hogy a két bizottsági döntés elrettentő hatással lesz az adott államok és cégek vonatkozásában? Aztán szeretném, ha értékelni azokat a megállapodásokat, amelyeket a közelmúltban az OECD-nél kötöttek, az adó alap eltörlése és a különböző adókerülési eszközök vonatkozásában. Ez egy csomag, amire az OECD úgy utalt, hogy olyan változást fog hozni, vagy hozott, amely már is jelentős hatással volt az adófizetőkre. Egyetért ön ezzel? És ha igen, milyen mértékben látja az, a profit áthelyezést, az adóalap eltörlést olyan területnek, ahol kötelező alapokat kellene létrehozni az EU-n belül. Tudjuk, hogy több tagállam erőteljesen ellenezte ezt. Köszönöm szépen. Well, first of all, I, I hope that, uh... Köszönöm. Először is remélem, hogy kolléganőjének a kislánya hamarosan meggyógyul. Visszatérve a kérdéseire, mi az elrettentést illeti, szerintem elég jól működött, ezt kiemeltem a korábbi válaszomban is. Van itt üzenet mind a tagállamok, mind a vállalatok számára. Gyakorlatilag egy módszert hoztunk létre, hogy abból következtetéseket lehessen levonni, és aztán integrálhassuk ezt a módszert a munkákban. Aztán, ami az OECD projektet illeti, az a profitát helyezés az adóalap törlés vonatkozásában. Nagyon nagyra értékeljük ezt, a G20-ak is ö, foglalkoznak ezzel a témával, amikor összeülnek. Ez azt ö, bizonyítja, hogy itt nem csak az Európai Unióról van szó, és egyre több szövetségesre van szükségünk ö, annak érdekében, hogy ott kerüljön kifizetés az adó, ahol megtermelődik a profit. Bár nem nagy a tapasztalatom ezen a téren, azt már megtanultam, hogy nagyon csínyán kell bánni azzal, hogy hogyan fogalmazunk ha viszont végrehajtjuk, valószínűleg elérjük, amit szeretnénk. Aztán, ami a közös nagyvállalati adólapot illeti, ez nem megoldás lenne, nem lenne megoldás, nem csak a multik van, hanem a kis cégek esetében sem, ahol csak két-három tagállam érintett. Talán további adott tanácsadókra, auditálókra van szükség. Annak érdekében, hogy egyszerűsítsük ezt az adózást. Köszönöm. Thank you very much. Uh, can you switch off the micro, please? Mr. Stapp. Ki tudná kapcsolni Zabati úrra a mikrofont? Most pedig uh, Ramon Tremozzal kapszol. Köszönöm szépen, elnök úr. Commissioner, dear colleagues. Kedves biztos asszony, kedves kollégák, először is szeretném elmondani, hogy mennyire fontos az ön, önök döntése a Starbucks és Fiat ítéletekkel kapcsolatban. Remélhetőleg lefolytatják majd teljes mértékben a nyomozást. Ami a kérdéseket illeti, az egyik a Google-el kapcsolatos örülök annak, hogy ellenvetéssel élnek öt év után, de én úgy gondolom, a bizottságnak minden területen le kell zárni a munkáját, az Androidtól kezdve a keresőkig, a helyi keresőkig, minden területen. De tudna-e újdonságokkal szolgálni ezeken a területeken? Továbbá, én azt hallottam a Google-el kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság nem vethet ki semmiféle szankciót. A, a Microsoft is ezt mondta jó néhány évvel ezelőtt. Mit gondol erről? Én ragaszkodnék ahhoz, hogy minden károkozási évre külön fizessenek szankciót visszamenőleg legalább 2006-ig, amikor kezdődött a károkozás. Úgy gondolja, hogy a 2006 egy megfelelő időpont lenne? Ami pedig a repülést illeti, a repülés területén a Digimove-val kell egyeztetni az állami támogatások kapcsán. van egy problémánk, a 868-as rendelet az igazságos árképzése vonatkozóan nem hatékony, és a bizottság is tudja, hogy a nagymértékű támogatás illegálisnak minősülhet. Az én kérdéseim tehát. Az Európai Bizottság átlátható, igazságos verseny záradékot kell, hogy bevegyen a külső országokkal való megállapodásba? mi a helyzet az uniós légitársaságok tulajdonlásával az ellenőrzési kritériumokat felül kellene vizsgálni, és bele kellene venni a légi repülési csomagba? Köszönöm szépen. Először is, ami a Google-lal kapcsolatos tájékoztatást illeti, a nyomozás áprilisban indult, és egyelőre zajlanak a különböző tevékenységeink, úgyhogy nem tudom, hogy mikor fogunk dönteni. Ami a shoppingolást illeti, Google szeptemberben válaszolt nekünk. A válaszok elég sok információt tartalmaz, ezt elemezünk most, és a Google-től további információkat kell bekérnünk, és harmadik felektől is. Ezt fogjuk megtenni az elkövetkező hónapokban. A szankciók, bírságok tekintetében azt mondanám, hogy a bírságok hát úgy határozzuk meg, hogy megnézzük, hogy mennyi ideig tartott a károkozás, és milyen súlyos volt. És sokszor lehet ez nagyon nagy bírság is, e, mert elretentő hatályú. A kartelügyekben például azt is tükrözni szeretnénk a szankció mértékével, hogy milyen súlyos bűnt követtek el, és hogy milyen károkat okoztak. A közelmúltban bírságot szabtunk ki például optikai eszközökre nem európai cégekről volt szó, de az európai piacot érintették, és ezért vetettünk ki rájuk bírságot. 116 millió eurónyi bírságot, ha jól emlékszem tehát vállalatok, melyeknek a székhelye nem Európában van, de ha kihatással vannak az európai piacra, akkor bírságot szabhatunk ki rájuk nézve is. Ami a ö, repülést, a légi közlekedést illeti, felvettük a kapcsolatot a Digimove-val. Bizonyos körülmények között az interkonnektivitás, tehát az összekapcsolás erőteljesen megugrott de vannak még problémák az Európai Unión kívüli verseny tekintetében. Bulls biztossal szorosan együttműködök azért, hogy megnézzük, hogy a iránymutatások figyelembe veszik-e mindezt. A GUE nevében Paloma López Rameo kapszót most. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a biztos asszonynak is, hogy eljött hozzánk, és lefolytatja velünk ezt a párbeszédet. Érdekünk, hogy a versenyképességi politika szabályozza a piacot, és előnyére váljon az állampolgárainknak, nekik, és ne a nagyvállalatoknak. Ezért a, meg kell néznünk azt, hogy minden európai szabályt betartsanak az Európai Unión kívül is. Ami a nemzeti versenyhatóságokat illeti, érdeklődve hallottam, hogy ezekkel kapcsolatban mit mondott, és ezeket üdvözlöm is, de aggódom amiatt, hogy ezeknek a testületeknek a függetlenségét hogyan fogják garantálni, hogyan fogják biztosítani nem csak állami testületekről van itt szó, hanem a piacot felügyelő szervekről is. És három kérdéssel zárnám a felszólalásomat elsősorban. A bizottság elgondolkozik-e azon, hogy megvizsgálja a szociális dömping kérdését? Ez lenne egy olyan komponens, amelyet felhasználnak a mm, versenyelőnyhöz milyen intézkedéseket fognak elfogadni a Starbucks és a Fiat ügyek kapcsán, azért, hogy a pénzt be is szedhessék, és azokhoz a tagállamokhoz kerüljön a pénz, ahol akár okozták. Emellett a bizottság a megülő energiaforrások tekintetében Spanyolországban tesz-e valamit tekintettel arra, hogy a jogalkotó keret eltér Spanyolországban az Európai Unió egyéb országaitól. Köszönöm szépen. Köszönöm. Először is hogyan kívánunk gondoskodni arról, hogy a nemzeti felügyeleti szervek függetlenek maradjanak. Hát van néhány elképzelésünk, és ezen a területen nagyon fontos a konzultáció is, hiszen sokféleképpen eljárhatunk. És ön is mondta, hogy különböző módokon járnak el a különböző tagállamok. Vannak olyan tagállamok, ahol nagyon jó a helyzet, és vannak olyanok is, ahol a helyzeten javítani kell jó lenne, ha egyesek elmondanák, hogy hogy szeretnék működtetni az egészet. Ami a szociális dömpinggel kapcsolatban feltett kérdését illeti, ezt inkább egy másik kollégámtól kellene kérdeznie, de azt mondanám, hogy nagyon jó szabályaink vannak. A szabályok értelmében nem lehet egy vállalkozást támogatni azért, hogy az adott tagállamba költözzen át, hogyha abban a tagában vannak, ahol eredetileg is. Megfelel, tehát a megfelelő, a jó okok miatt kell áttelepíteni a vállalkozást, és nem a szociális dömping miatt. És az ezzel kapcsolatos szabály mutatja, hogy szeretnénk a megfelelő indokokat megfogalmazni hogy ne rossz támogatásokat nyújtsanak majd, vagy rossz okokra nyújtsák a támogatást. Ami a behajtott összegeket illeti, hogy mely tagállamokhoz folyjon be ez a pénz, az állami támogatásokkal kapcsolatos szabályok nem erre vonatkoznak. Mi az illegális összegeket hajtjuk be, melyek nem felelnek meg a szerződésnek, de nem tudjuk ezt szétosztani, elég nehéz lenne olyan megoldást találni, melynek alapján a pénzt szét lehetne osztani. Ez nem csak az állami támogatások és az adózás kapcsán beszélhetjük meg, hiszen más területeket is érint ez. Végül, de nem utolsó sorban, ami a megújuló energiaforrásokat illeti, a spanyol ügyet nem ismerem részletesen, de visszatérnék erre. Azt szeretnénk, hogy a megülő energiaforrások az energiageneráló rendszerek részét képezzék. Láthatjuk, hogy a szélenergia drámaja megváltoztatta a helyzetet. Van is erre esettanulmány, és ez példaértéke lehet azért, hogy olcsóbbak legyenek az árak. A spanyol ügyet viszont nem ismerem részletesen. Köszönöm a zöldek nevében. Filip Lambert kapszolt. Köszönöm szépen, Markus. Biztos asszony, amikor engem a Juncker bizottságról kérdeznek, akkor a, csak néhány jó dolgot tudok megemlíteni, de ön az egyik ragyogó példa a jó dolgokra, és szeretném is ezt jegyzőkönyvbe mondani. Ami az adóítéleteket illeti, illetve a mm, nyomozást gratulálok a jó munkájuknak. Örülök, hogy Almonia ezt a tabut annak idején felszámolta, önök folytatják a munkát. Ön is azt mondta, hogy más ügyeket is kivizsgálnak majd. Több ezer olyan eset van, amely érintett lehet, de hogyan fogják kiválasztani azokat az ügyeket, amelyek esetében eljárnak, korlátozottak az erőforrásaik mindannyiunknak. Hogyan szeretnének eljárni? Ez volt az első kérdés. A második kérdés Volkswagen. Sok országban az a helyzet, hogy hamis információk alapján kaptak támogatást ez piac torzulást eredményezett. Hogyan szeretnének eljárni, ha kiderül, hogy a Volkswagen csalt, bár ezt tudjuk, de ha kiderül az is, hogy a tagállamok meg nem próbálják meg behajtani azt a pénzt, amelyet a Volkswagen illegálisan szerzett meg az ügyfelektől, akiknek végül is nem környezetbarát gépjárműveket adott el. Először is köszönöm szépen a bókot. Szívemhez beszélt másodszorban. Nagyon sok ügy érintett. Jelenleg 300 tagállami ügyet vizsgálunk, jól dokumentált, egyenesen fogalmazó döntésekről van szó, tagállami döntésekről, de vannak olyanok is, amelyek nem ilyenek. Meg kell néznünk azt, hogy melyek azok, amelyek nagyon világos esetek. Ezek lennének azok, amelyek mindenki számára példaértékűek lehetnek, tehát mások is tanulhatnak belőle. ha fennáll a megalapozott gyanú, hogy nem tartották be a szabályokat, akkor nekünk nyomozást kell elindítanunk korlátozott erőforrások mellett. megnöve, meg kell növelnünk a kapacitásunkat is mindenkire ö, nagy költségvetési ö, erőforrásbeli ö, megszorítás nehező. Ami Volkswagen ügyet illeti, egyre zajlik a nyomozás, úgyhogy nehéz megítélni, hogy az elkövetkező hónapok mit hoznak Volkswagen állami támogatást kapott, befektetésre, kutatásfejlesztésre, ez hasonló dolgokra kapták a támogatást, de nem tudok összeget mondani. Nem tudok egy számszerű összeget mondani arra vonatkozóan, hogy mekkora támogatásban részesültek. Jövő év júliusáig minden tagállamnak közzé kell tennie, hogy milyen állami támogatást nyújt, és pontosan kinek az állami támogatásokkal kapcsolatos korszerűsítő programnak ez is volt a célja. Mert szerettük volna az átláthatóságot elérni. Így a jövőben mindenki világosan megnézheti azt, hogy mely vállalat milyen állami támogatást kap, milyen célra. És ez nagy segítség lesz majd a mostanihoz hasonló esetekben de azok a támogatások, amelyeket a Volkswagen kapott azért, mert azt mondta, hogy környezetbarát gépjárműveket adott el. Ez az összeggel mi a helyzet? Hát nem tudom, hogy hogyan halad előre az ügy, még nincs elegendő információnk, és kevés embernek lenne meg erre vonatkozóan minden információja. Most pedig Márko Válli kapszolt. Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm, biztos asszony, hogy eljött és válaszol a kéréseinkre. Őszintén szólva nem irigylem most ebben a történelmi pillanatban, mert óriási a nyomás, a ö, botrányok miatt, amiket nap mint nap ö, ö, látunk ö, az adóterületen. Ugye én olasz vagyok, és ott van például a Fiat ö, esete. Nyilván Konkrét választ várunk a tagállamoktól és a bizottságtól is, hogy egyezenek meg. Teljesen abszurd, hogy aztán egy olyan multit, mint például a Fiatot és a Starbucksot gyakorlatilag azoknak az országoknak kell megfizetniük, amelyek nem érintettek. Az állampolgárok tényleg azt kérdi, kérdezik tőlem, hogy mikor lesz már egy olyan koherens adórendszer, ami ezeknek a nagy csoportoknak nem az érdekeit képviseli. majd néhány év múlva lesz csak az, hogy én is nagyapa leszek, és a kollégámhoz hasonlóan nem kell ezekkel a kérdésekkel foglalkoznom. Most azonban pontos időzítése is van szükség, és Európának igenis az asztalra kell terítenie ezeket a témákat. Szükség van az akaratra, mert amikor az ECOFIN-nél, ahol októberben tapasztaltuk azt, hogy óriási lehetőség nyílt arra, hogy országonként információ cserére lehessen lehetőség átlátható módon, de egyszerűen megrekedt ilyen immorális módon, úgyhogy az állampolgároknak hinniük kell az intézményekben, és a tagállamoknak is érdeke ez közérdek miatt, és a józan ész szempontjából is. Tehát ezt a harcot, amit tudom, hogy nagyon nehéz, tovább kell vívni, de nem akarom tovább húzni az időt, mert nyilván vannak még mások is, akik hozzá szeretnének szólni. Mindenesetre annyit mondanék, hogy ez közérdek. Köszönöm. Well, actually, uh, your comments uh, makes me quite optimistic. Nos, a megjegyzései alapján egészen optimista lettem, mert az állampolgárok minél jobban odafigyelnek ezekre a kérdésekre, annál jobban sikerül tovább vinnünk őket. És az egyes tagállamokat semmi sem akadályozza meg abban, hogy beindítsák a változást. Úgy gondolom, hogy tényleg a szavazóknak nagy feladata van itt, hogy a napi rendre tűzzük ezt a kérdést, és hogyha adóhatározatok születnek, azok megfelelőképpen szülessenek, olyan árak alapján, amelyek a piacon léteznek, és hogy ne lehessen a profitot máshova átvinni. Ha összefogunk, biztosítani tudjuk azt, hogy mindenki azonos alapokról induljon, és minden tagállamban, az érintett tagállamban kell, hogy a vállalatok hozzájáruljanak az adóbevételhez. Ez nagyon fontos. Egyrészt jogalkotói szinten eszközök létrehozása, de ez már megtörtént. Most már a parlamentek között automatikus az adatcsere, ami az egyes tagállamokat illeti, most kell beindulni ennek a folyamatnak, és ezért fontos az útmutatás, hogy hogyan, ha kételjeik lennének azzal kapcsolatban, hogy hogyan birkózzanak meg ezzel. Mert egyetértek, Nekem is ugyanez az érzésem, az emberek azt várják el tőlünk, hogy változtassunk a rendszeren. Mert látják, hogy vannak olyan vállalkozások, ezrek, amelyek megfizetik az adót. De vannak olyanok is, a nagy multik, amik viszont csak megpróbálják ezt elkerülni. Pedig a nemzeti költségvetésbe is hozzá kell járulniuk az adó befizetéséhez. Azt hiszem, hogy az eddigi eszmecsere rendkívül bíztató, hogy sikerül elérnünk a célokat, és minél többet tudunk együttműködni az egyes nemzeti parlamentekkel, annál jobb eredményeket tudunk majd felmutatni. Köszönöm. Elnök, az MF-től úgy látom nem kér senki szót, úgyhogy akkor az előadónak adom vissza a szót, parancsoljon. Báren. Köszönöm szépen, biztos asszony. Örülünk annak, hogy jól együttműködik velünk. Két témát említenék meg, az egyikről már beszéltünk, az adózással kapcsolatos előzetes ítélethozatalak kérdése. Viszont furcsán tűnik valami az említett két ügyel kapcsolatban. A bírságok, a tagállamokhoz irányulnak, de az elkövető országokhoz, és nem az áldozatokhoz, ez nem lehet így. Ezek az országok biztosították az, a, a támogatást, és most ők kapják meg a pénzt. Itt teljesen más a helyzet, mint a kartel ügyben. A kartel ügyben a bírság az uniós költségvetésbe folyik és az állami támogatások esetében ugyan ezt az eljárást kell alkalmazni, hiszen az áldozatok más tagállamok, azok, akik a verseny torzító támogatásban nem részesültek csodálkoztam amiatt, hogy Hollandia és Luxemburg utalagosan megkapja ezeket a pénzeket. Azt fogják mondani, csúnya Európai Bizottság döntött így, néhányan már perrel fenyegetnek. Nagyobb nyomást kell gyakorolni a tagállamokra. Persze az lenne a legjobb, ha a tagállamok önkéntesen módosítanának ami pedig a nemzeti verseny hatóságokkal való együttműködést illeti, jónak tartom azt, hogy erősíteni szeretnék az együttműködést. De ha megnézem, itt főleg a karterre vonatkozik az együttműködés. Azt mondta, hogy több mint ezer ügyben mostanáig működött az együttműködés. Tehát a döntő kartel eljárásokban jó az együttműködés, de itt is a hiátust az állami támogatások területe képezi sok éve képviselő vagyok, sok állami támogatással kapcsolatos vitát lefolytattam. És a nemzeti kormányok azok, amelyek megindokolják azt, hogy miért nyújtottak illegálisan állami támogatást. Mi a helyzet ezzel a területtel? Az együttműködés nem gyakorol nagyobb nyomást a tagállamokra? Well, I think from, from... Hát ami engem illet, a behajtott adó az adó alanyhoz kerül majd vissza, és nem az államhoz. Hát igaza van, hogy azt mondja, hogy ez egy paradoxon, hogy az a tagállam, amely a támogatást vagy az engedményt biztosította, megkapja most a pénzt is, de ez a helyzet minden állami támogatási ügyben. Nem tudom, hogy hogyan állíthatnánk fel egy olyan rendszert, melynek alapján azt mondanánk, hogy ehhez, ahhoz vagy amahoz a tagállamhoz jut majd a pénz. Azt kell tudnunk, hogy a nyereségekhez kijuthat. kijuthat, az átláthatósággal, valamint a közös társasági adóalappal próbálunk meg eljárni a jövőben. De, mint mondottam, az adóalany kérheti majd a kormányától a pénzt. Igaza van, hogy azt mondja, hogy a versenyhatóságokkal, főleg a trösztellenes ügyekben járunk el. Az állami támogatások kapcsolatban a feltételek, a tagállamoknak meg kell ők, hogy van egyáltalán értelme, másodszorban pedig az, hogy átlátható-e a helyzet, és az, hogy az állampolgárok mire adták ki a pénzt. Ezek a leghatékonyabb módozatok, hogy a de minimis valamint a kivetelekről szóló szabályok értelmében megfelelő módon járjanak el. A bizottság gyakran ex officio jelleggel jár el egy állami támogatási ügyben, és ragaszkodni is kell ahhoz, hogy a bizottság, a jövőbeli bizottság feladata kell, hogy legyen ez, hiszen versenyképességi kérdés az, hogy tagállam támogatásban vagy engedményekben részesíte vállalatokat, hiszen ez módosítja a játékteret mások számára. Köszönöm az SND nevében Szanyi Tibor. Tessék. Thank you very much, sir. Uh, dear Commissioner, uh, I, I, I am also... Köszönöm. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos asszony, én is kíváncsi vagyok a válaszaira, különösen azon kérdések tekintetében, amelyek a Taxis szakbizottsághoz is tartoznak. Azt hiszem, hogy ez a szakbizottság eddig azt mondhatjuk, hogy a politikai produktuma a parlamentnek és nagyon hasznos eredményekre jutott eddig ez a szakbizottság. Már rámutattunk egy-két nagy halra, akik ugye nem akarnak adót fizetni, de azt gondolom, hogy az önök szolgálata mélyebbre mennek majd, és fölkutatják a középméretű halakat is, akik ugyanígy az adóhatározatokat kihasználják. Szeretném fölhívni a figyelmét egy olyan gondolatra, amely magyar vonatkozású. Először a magyar kormány eltörölte a hazárt játék ágazatot, aztán koncesszióként egy kézbe került az egész, minden adó vonatkozással együtt egy egyetlen ember kezébe került az egész ágazat, és még a koncepciós járulékot is leadha, leírhatta az adójából. Aztán persze a történethez tartozik, hogy ez az ember a miniszterelnök barátja, egyik legjobb barátja, Magyarországon olyan törvény született, hát konkrét szabályokhoz kötötte az állami támogatást. Uh, you have uh, replied to this uh, case several times. Uh, namely, I, I, I'm just wondering how, how, what is your opinion? How do nem tudom, mit gondol arról a jelenségről, miszerint a tehát hogyan vélekedik a közösségi ö, határozatokról. Bizonyos országokban ezeket törlik, van ahol, vagy tiltják, van ahol nem. Hogyan gondolkodik el? Well, first of all, I think... Most először is azt hiszem, hogy vita témáját képező, hogy mekkora a hal, hogy így fogalmazzak, hiszen a Starbucks egy részéről volt szó, aztán a Fiat egy részéről, és 20, 20 és 30 millió között van az adó visszatérítés összege, ahogyha az egész Starbuckshoz hasonlítjuk, illetve az egész fiathoz, akkor ez egy nem egy nagy összeg. Itt azt hiszem, hogy az elvekről van szó. Nagyon fontos, hogy megfelelő legyen a helyzet, megfelelő legyen a margó. Természetesen megvan annak a határa, hogy mennyit fizethet az ember a tudásért, és hol van a legális állami támogatás határa. Tehát ezt kell, hogy vezéreljen bennünket minden méretű cégnél. Majd megnézzük, hogy ezek hogyan alakulnak. Ami Magyarországot illeti, illetve a hazárdjáték, a szerencsejáték ágazatot, jó pár kérdést kaptunk er-, erre vonatkozóan. Jelenleg nem tudom, nem tudok erre válaszolni, hiszen most folynak a megbeszélések a magyar hatóságokkal, kérdéseket teszünk fel az adóügyi kérdésekben nemzeti, illetve állami cégekre vonatkozóan. Ami a sharing üzletet illeti, Bienkowska kollégával szorosan együttműködök, illetve busz kollégával is, a a közlekedés területén. Különbözőek ugyan a portfólióink, de hogyha ezeket összefogjuk, akkor sokkal átfogóbb képet látunk ezekről az úgynevezett közösségi szolgálatokról. Aztán, ami az új digitalizált ágazatokat illeti, valami újat, valami jót hoznak létre, amelyek munkahelyeket teremtenek, inséges időben, de akkor is legitim adózásra rákérdezni, biztonságra, biztosításra, és így tovább. Ezt most, most van folyamatban. Köszönöm, mondja az elnök, és a néppárt nevében éve Vanova kapja meg a szót. Thank you, Chair. Uh... Köszönöm szépen. Köszönjük biztos asszony, hogy eljött hozzánk, és gratulálok az eddigi munkájához. Azt hiszem, hogy nagyon sok energiába telik, és sok erőbe az, hogy olyan ügyekkel nézzen szembe, amelyekkel szembe kellett néznie. A kérdésem kicsit az előző felszólalóját, felszólalóját követi. A múlt héten azt mondta, hogy hogyha a digitális piac csak akkor érvényesülhet, hogyha megfelelően szabadon vásárolhatnak az emberek a digitális területen, azonban azt látjuk, hogy még mindig nagyon sok a gond. A digitális gazdaság növekedhet, hogyha a szolgálatokat osztjuk, gondolok itt az autókra, a gépjárművekre, stb. Vannak olyan cégek, amelyek a kollaboratív ágazathoz tartoznak, ezek ugye értékesek a, a gazdaság egésze szempontjából. Ugyanakkor alapvető versenyügyi kérdések merülnek föl ezek kapcsán. Ezért üdvözlöm az e-commerce, tehát az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos vizsgálódásait, ami a nem igazságos tevékenységeket próbálja fölfedni. Ami az egységes piaci stratégiát illeti, hogyan kívánja ezt továbbvinni, ez az e-commerce vizsgálat alapot szolgáltat-e ahhoz, hogy a kollaboratív ágazatot is mérehatóban megvizsgálja? Válasz, igen, remélem. Amikor egy ágazati vizsgálatot végzünk, akkor azért tesszük ezt, mert úgy érezzük, hogy valami nem úgy működik, ahogy kellene. Például a KKV-k kevesebb, mint 10%-a 10%-a folytat határon átnyúló kereskedelmet, és ez megtöbbentő, hiszen hiszen sokkal egyszerűbb, mint mondjuk, mint mondjuk egy üzlet létrehozása. Tehát milyen akadályokkal néznek szemben? ezt vizsgáljuk. Ezen kívül reméljük, hogy a kollégákat tájékoztatni tudjuk, azokat, akik jogalkotási felelősséget rendelkeznek. Megpróbáljuk a válaszokat elemezni. Megnézzük például a geoblokkolás témáját, megnézzük, hogy a szerzett információ hogyan lehet hasznos például az alelnök számára, akinek az a célja, hogy a megfelelő kereskedelmet előre mozdítsa. Meg kell tehát nézni, hogy ezek az eszközök hogyan fordíthatók a versenyképesség szolgálatába, illetve hogyan használhatók más területen. Tehát a válaszom igen. Elnök, köszönöm szépen. Következő a szocialisták részéről Nina Gill. Köszönöm szépen, elnök úr, biz, elnök úr, biztos asszony. Az Egyesült Királyságban az acélágazat rendkívül fontos, gazdasági mozgatórugó, több százezer munkahelyet terem, és nem csak arról van szó, hogy közvetlenül munkahelyeket teremt, hanem legalább háromszor annyi munkahely függettől a szélesebb gazdaság tekintetében, és rendkívül nagy mértékben hozzájárul a GDP-hez is. Az én régiómban ez különösen fontos. Az ellátási lánc körülbelül egy negyed millió munkahelyet biztosít, tehát a jelenlegi válság egyik nagy ö, oka a magas energia ár. Az egyik legnagyobb cég a régiónkban, a Kapáró. Sajnos ma, ma reggel életét vesztette az igazgató, ö, állítólag öngyilkos lett, együtt érzek a családjával. Nem tudom, hogy mi a helyzet. A, az angol miniszter az Európai Uniót vádolta, azt mondta, hibáztatta, azt mondta, hogy semmi nem történt ezen a területén, az antidömping területen semmilyen konkrét előrelépés nem történt, és ezért egyre súlyosabb a válság, csökken az acél ára is. Néha azt gondolom, hogy nagyon is megvan a helye az állami támogatásnak, ellentétben az illegális adóügyi támogatással. Nem tudom, hogy miért történtek kivételek bizonyos területeken, és kérdésem, hogy a, az antidömping fellépés sem mi a helyzet, hogyan, milyen fényt vet ez a csökkenő acél árakra. Válasz. Azt hiszem, hogy az acélágazat egész Európa számára rendkívül fontos. Jó pár tagállam esetében fontos ez az ágazat, és természetesen ezekből a termékekből más termékek lesznek, illetve más ágazatokba kerül át. Gondolok itt például az építőiparra, tehát egy nagyon fontos ágazatról van szó. Még mindig nettó exportőrök vagyunk, amely természetesen egyrészt a minőséget mutatja, az európai acél minőségét. Nagyon sokféle acéltermék van, ez pedig azt jelenti, hogy azok, akik például antidömping kezdeményezéssel foglalkoznak, nagyon nehéz munkát végeznek, nagyon nehéz számukra az, hogy közvetlen fellépést biztosítsanak, például akkor, amikor dömpingel állnak szembe, illetve például az is elég nehéz, hogy biztosítsák, hogy megfelelő acél tudnak fölvásárolni bizonyos cégek, amelyek, amely, amely acélra szükségük van. Történtek már intézkedések ezen a területen, és megpróbálunk egyensúlyt kialakítani. Másodszorban 2013-ban az állam és kormányfők találkozóján megpróbáltunk döntéseket hozni az acélágazatban, amely nem teszi lehetővé az állami támogatást az acélágazatban, mm, elég sok közlemény született, ezt megelőzően. Természetesen együttműködünk a tagállamokkal, és megpróbáljuk elérni azt, hogy a magas energia felhasználású felhasználás esetében Például, amikor ezeket az ágazatokat, vagy ezeket a, a vállalkozásokat a megújuló energiaforrásra próbáljuk áttenni, akkor lehetőségeket biztosítsunk kivételekre, és ezek a kivételek ezek az Egyesült Királyság számára is rendelkezésre állnak, és más tagállamok számára. Again for the Köszönöm szépen, ismételten a néppárt kap szót, kedvelc. Köszönöm a szót, elnök úr, két rövid kérdésem lenne. Az egyik az országjelentésekről szól. Biztos asszony, ön szerint a bizonyos országonkénti jelentés segít önöknek abban, hogy a jövőbeli állami támogatásokról képet kapjanak a multik részére? És hogyan képzelik el, hogy ne kerüljenek a cégek hátrányos helyzetbe a nem EU versenytársaikkal szemben. Aztán egy konkrétabb kérdésem lenne a költségvetés illetően 2016-ról. A mi szakbizottságunk itt a 2016-os költségvetéssel kapcsolatos véleményében azt kérte, hogy a versenypolitikára vonatkozó költségeknek több teret adjanak, hogy az agresszív adótervezést elkerülendő több forrás álljon rendelkezésre a multikkal szemben. Az ön véleménye szerint mekkora lenne az összeg, amire tovább, a továbbiakban szükség lenne pluszban? Köszönöm. Ami az országunkénti jelentést illeti, Pontosan ezek azok a kérdések, amelyekre választ kell találni, mielőtt a bizottság javaslattal állhatna elő. Véleményem szerint érdekes dolog, hogy már a pénzügyi szektorban is elképzeli ezt az országonként jelentést. Ez arra enged következtetni, hogy ez végül is lehetséges without being damaging for, for businesses actually to develop. Van erre lehetőség, anélkül, hogy ö, valamilyen káros hatással lennénk a vállalkozásokra. Ami az állami támogatást illeti, részletesen meg kell vizsgálnunk a helyzetet. De azt gondolom, hogy az illegális állami támogatásokat meg lehet előzni, mert ha megszületik az országonkénti jelentés, nyilvánvalóbbá válik az, hogy fizete adót az illető azon országokban, ahol profitot is képez. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ebbe az irányba próbáljunk elindulni. Aztán, ami az agresszió elleni fellépést illeti, nyilván úgy kell ezt elérnünk, hogy a vállalataink ne kerüljenek hátrányos helyzetbe. A kollégáim már foglalkoznak ezzel a problémával, on um, on the budget for, for, for the time to come. The tricky thing. Ami a következő költségvetést illeti. Persze az a gond, hogy mindig fel tud az ember használni további forrásokat. A kérdés az, hogy mennyivel többet. Bízom a kollégáimban, akik a 2016-os költségvetésről tárgyalnak önökkel és a kollégákkal, Remélem a rendelkezésre álló forrásokat a lehető legjobb módon fogják majd felhasználni, hogy a célokat elérhessük. Elnök, köszönöm szépen. Fernández kollega következik a szocialisták képviseletében. Nagyon köszönöm elnök úr a szót, és spanyolul fogok beszélni. Két kérdésem lenne. Először is. Eljárás van-e határidő? Az Amazon és az Apple kapcsán folytatott nyomozások eredményeire. Aztán kollégámhoz kapcsolódva kérdezem, folyik-e tárgyalás azzal kapcsolatban, hogy Kínát piacgazdaságnak tekintik-e? válaszából arra következtettem, hogy az európai piacon versenyhelyzetet kell teremteni, és vannak más biztosok is, akik eh, a nemzetközi kereskedelemmel foglalkoznak. Én azonban az ön véleményét szeretném hallani. Ön szerint egy olyan kormány, amely már évszázadok óta hitelből él, vagy állami ö, beavatkozással működik, piacgazdaságnak tekinthető? Ez ugye az európai acél ágazatban és máshol is problémát jelent. A tény az, hogy az importvolumen olyan országokból, amelyek nem piacgazdaságok, óriási mennyiségű, és ez nagyon fontos Európa jövőjét illetően. Mi a vélemény erről? Köszönöm. Parancsoljon, asszonyom. Az Apple és Amazon döntésekre nem tudok dátumot mondani. Az Amazon később indult be, mint folyamat, mint az Apple nem azért, mert nem akarok semmit mondani ezzel kapcsolatban, egyszerűen nem tudom. Folyik az elemzés, további adatokhoz jutunk, annak érdekében, hogy a lehető legjobb alapokat biztosítsuk a döntéshozatalhoz. Aztán Kína. Ha Kínát piacgazdaságnak tekintjük, ennek nagyon sok a következménye például a WTO minősítést illetően is. Én úgy tudom, hogy az Európai Parlamentet is bele kell vonni abba, hogyha Kínát ö, ugyanolyan piacgazdaságnak tekintjük, mint az összes többit. Mindazonáltal. Továbbra is úgy gondolom, hogy sokféle módja van annak, hogy valaki piacgazdaság legyen. Azt hiszem, Európát mindenki piacgazdaságnak tekinti, még akkor is, hogyha szabályozunk bizonyos mértékben a versenyterén, stb. stb. Végül is itt szabályozott gazdaságról van szó. A kettős VTO és egyéb témát majd a jövő eldönti, de együttműködünk Kínával, és most írtunk alá egy munkadokumentumot annak érdekében, hogy az összevonásokat ellenőrizzük bizonyos területeken, hogy szorosan együttműködjünk, abban az esetben, hogy a több területen is felüti a fejét ez az összevonás. Nyilván Kína és az Egyesült Államok is fontos ebből a szempontból. Akár csak az, hogy a versenyügynökségek koordináljanak egymással a lehető legnagyobb mértékben, hogy a globalizációt kövessék. Ez nagyon fontos. Tehát még ha létezik is definíció arra, hogy ki is a gazdaság, és még ha el is térünk ettől, együtt kell működnünk Kínával, kölcsönösen meg kell értenünk, hogy itt a különböző helyszíneken hogyan működik a verseny. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Végül, de nem utolsó sorban, előadó ki a szó parancsoljon. Köszönöm szépen. Biztos asszony, az első válaszára térnék ki. Ön azt mondta, hogy az adóalanyokhoz kerül vissza a pénz. Tehát nem a luxemburgi adóalanyok érintettek itt, hanem a többi tagállam adóalanya. Úgyhogy itt egy gondolati hiba van azzal, hogy Luxemburgba folyik vissza a pénz még ha csak 10%-át vetik ki az adóknak, akkor is jóval nagyobb a befolyt összeg. Hogyan tudná jobban bevonni a parlamentet a jövőben a különböző iránymutatások, útmutatók közzétételében, például a versenyképességgel foglalkozó hatóságok bevonásával kapcsolatos iránymutatásokban. Az Európai Bizottság Nürnberg ringgel kapcsolatban elmondta a véleményét, már az ön elődjével is húzamosabb levélváltásunk volt, de a bizottság sosem válaszolta meg azt a kérdésünket, hogy az eljárás átlátható volt-e, és a verseny szempontjából semleges, illetve diszkriminációmentes. A, vannak önök, akik azt mondják, hogy ez nem volt átlátható. A bizottság miért nem vizsgálta ezt meg? Az ügy most már az Európai Bíróság elé került, az ügyvédek érveit én egyébként nem értem. Well, exactly the Hát pontosan az a tény, hogy az Európai Bíróság ott van, és gondoskodik arról, hogy semleges legyen ez az ügy, ezért nem kell a saját belső fékek és ellensúlyok rendszeréről beszélnünk. így nem lehet beleszólni abba, aminek semmi köze a versenyhez. A parlament közvetlen felelősséget vállal azáltal, hogy a saját nemzeti hatóságaival felveszi a kapcsolatot. Én a, gondoskodni szeretnék arról, hogy társ jogalkotó legyen a parlament a szobaforgó konkrét javaslat kapcsán. Én ezt ambicionálom, hiszen ez majd jobb eredményeket hoz meg akkor, hogyha a parlament társ jogalkotó. akkor, hogyha nem hallunk semmi nagyon zavarót a nyilvános konzultációk során, akkor így fogunk eljárni. A korábbi anyaggal kapcsolatban is jogalkotó volt a parlament, és ez nagyon jó eredményekhez vezetett, és ez a az állampolgárok érdekét szolgálta. Másodszorban, ami az adózást, illetve a behajtást illeti. Én hajlandó vagyok szélesebb körű vitát folytatni erről, ne csak az állami támogatásokról beszéljünk, de megnézve a szabályokat azt látom, hogy az állami támogatások esetében a támogatást újra behajtva azt a tagállamnak kell adni az adózásnak van egy szélesebb körű perspektívája, és más kollégákat is meg kellene kérdeznünk még, nem csak a magunk kollégáit. Köszönöm szépen. Ezzel kimenítettük a felszólalási listánkat. Nagy öröm volt a számunkra, hogy a biztos asszony itt volt ma velünk. Ön a bevezetőjében azt mondta, hogy örömmel eljött, hiszen tanulhat tőlünk, de azt hiszem, hogy ezúttal mi tanultunk sokat öntől. Állok elébe a következő találkozónak, majd valamikor télidőben, jövő év elején fogunk újra találkozni. Remélhetőleg fejleményekről számolhat be azokkal a területekkel kapcsolatban, amelyekről ma beszéltünk. Ami pedig a versennyel kapcsolatos éves jelentést illeti. Október 13-án mutatták be a tervezetet, csütörtökön beszéljük meg a módosításokat, és december 1-én szavazunk róla a szakbizottságban, valamint januárban, január 18-án a plenárison. Ez a terv nálunk, és remélhetőleg akkor majd elfogadjuk az anyagot. Ezzel az első napunk véget ért, holnap reggel kilenckor folytatjuk a híres MIFID ügyjel, és ezzel berekeztem a mai ülést.